Folytatjuk az ülést, jó estét kívánok, kollégák! A napi rendi pontunkon elsőként a bizottság nyilatkozata szerepel a gyógyszertermékek csomagjával kapcsolatban. Átadom biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! az úgynevezett farmacsomag javaslatai, amelyeket a parlament